október 21-i ülés jegyzőkönyvét, amelyet elfogadtuk, előterjesztettük, önöknek szeretném megkérdezni, hogy van-e megjegyzés ehhez, ehhez nincsen megjegyzés, tehát akkor így a jegyzőkönyvet elfogadjuk. Hölgyeim és uraim, a következő információim vannak. Nincsen tolmácsolás? Tolmácsolási probléma? Most rendben van. A jegyzőkönyvekről beszéltem, 2010. október 21-i jegyzőkönyvről. Megjegyzés ehhez? Nincsen megjegyzés. Elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Akkor most a következő információkat szeretném önökkel közölni az ülés elején november 6-án egy újságírót Moszkvában összevertek. Ez a támadás megérdemli azt, hogy elítéljük. Nagyra becsüljük Medvegyev elnök gyors reakcióját és elkötelezettségét, hogy a tetteseket minél hamarabb felderítik. Október 31-én először került arra sor, hogy Moszkvában demonstráció történt, anélkül, hogy a rendőrség beleavatkozott volna. Ebben az orosz hatóságok sokat ígérő szignálját, jelzését látjuk, abban a tekintetben, hogy az általunk nagyon gyakran ismételt követelés mégsem maradt visszhang nélkül. Tíz nappal korábban Bagdadban eh, keresztényeket támadtak meg, akik egy templomban imádkoztak. Halottak eh, és sebesültek is voltak. Az eh, Európai Parlament nevében még egyszer szeretnék arra felszólítani, hogy a többi vallás tagjaival szemben türelmet tanúsítsunk, és ne alkalmazzon senki erőszakot. Most pedig eh, szeretnék a további információkra áttérni. December 10-én Stockholmban eh, adják át a Nobel-díjakat. A kínai hatóságok az Európai Unió tagállamaira nyomást gyakoroltak annak érdekében, hogy ne vegyenek részt az ünnepségen. Az Európai Parlament azonban e, az emberi jogok feltételnökli betartását szorgalmazza mindenhol a világon, Kínában is. Mivel a decemberi ünnepség olyan jellegű, az e, Európai Unió is képviselteti magát a delegáció vezetővel. Most pedig szeretnék áttérni a napirendre. Szeretném megkérdezni, hogy Lenger kolléga szeretne hozzászólni. Igen, Venécia tartományban eh, katasztrófa volt, eh, és Pádua és Verona szenvedett a katasztrófáktól. Katasztrofális áradásokra került sorra melyek kb. 500 ezer szemét érintettek, és több százezer eurós kárral jártak. A termelés is szenvedett, főleg a kis és középvállalatok. Az Európai Unióhoz szeretnék fordulni, hogy az európai strukturális alapok és fejlesztési alapok segítségével segítségét nyújtsanak a lakosságnak, hogy megfelelő reakciós lehetőség legyen. Szeretnék utalni arra, még hogyha teljesen más témáról is van szó, hogy országunk, Olaszország ma még egy okkal rendelkezik, hogy gyászoljon. A Pompei összeomlásról van szó. És nagyon nagy jelentősége van Európának, mindig emlékezni kell ezekre a dolgokra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet is. és köszönöm a hozzászólást. Most szeretném ösztönözni önöket, hogy